Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel köszöntök. Vannak-e megjegyzések a napi rendel kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor én tennék egy bejelentést. A hármas pontot töröltük, és egy három át kell betűznünk a napi, rendek, napi pontok közé. A koordinátorokkal erről már egyeztettünk a jövőbeni eljárással kapcsolatban. A Rübich kolléga és Szóda kollégák eh, ellenvetéssel éltek, és eh, az ilyen jellegű eljárásokról egyeztetnünk kell. A titkárság küldött egy javaslatot, tehát az anyag megvan mindenki előtt. Ha egyet értenek, akkor először az eljárásról kell majd beszélnünk, és utána szavazunk erről. Amennyiben egyet értenek velem ezen napi rendi ponttal kapcsolatban, Mr. Rübig ist nicht da, aber... Rübig úr nincs itt, viszont Szoboda kolléga itt van, hátul ül, de jelen van, akkor először neki adnám meg a szót, és kérek mindenkitől figyelmet, hiszen arról van szó, hogy ezt az állásfoglás indítványt ma fogadjuk-e el, avagy sem. Erről már beszéltünk, de az eljárásbeli eh, kérdést itt magunk között most, most egyeztetnünk kell. Szóda úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Rubik kolléga még repülőn ült, illetve már az autójában tart a parlament felé. Egy nagyon érzékeny kérésről van szó a komitológiai eljárás kapcsán. az ellenvetés beadásával kapcsolatban. Az a vélemény, amelyet néhányan közülünk képviselnek, ez megosztott, megosztja a frakciót. De hát ezt csak alátámasztásul mondom. Ebben az esetben a bizottságnak nincsen igaza, sem jogilag, sem tartalmilag. Ebben az esetben arról van szó, hogy a TSO-t kompenzálni kell az áram átjuttatásáért ez azokat az országokat érinti, ahol az áram keresztül megy, és nem azokat az országokat, akiket érdekelné az, hogy az ő országukon keresztül menjen az áram. Tehát akiknek beruházást kell végezniük, számukra ez nagyon fontos, ez a kapacitások szempontjából az elkövetkezendő évekre nézve nagyon fontos. A hálózat bővítése, és mi úgy érezzük, hogy nem elégségesek a tervezett eszközök. A második pont azért is problematikus mindez, mert a bizottság döntése nagyon ingatag alapokon áll, és a bizottság 2010 végén, azaz ezen év végén szeretné a tanulmányokat elkészítetni, és utána járni annak, hogy a jogos tranzit költségek mennyibe kerülnek. Én nem azt akarom mondani, hogy az, ez az ár túl alacsony, a költségek alacsony szinten lettek megállapítva, úgymond, hanem egyszerűen a bizottság érvelése nem elég erőteljes. A bizottságot arra kell ösztönöznünk, hogy minél hamarabb uh, jusson dűlőre, megfelelő döntés alapot képezve, és egy felvállalható döntés szülessen a költségekről, amelyek kompenzálási költségek a TSO fenntartására. Azt gondolom, ez a legdöntőbb év. Nem megfelel a bizottság érvelése. Kölesztéró asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha az állásfoglalási indítványról szavazni fogunk, akkor én kérnék 5 percet arra, hogy egyeztethessek a frakciómmal. Nem volt még alkalmunk erről a témáról a frakcióban beszélni, nagyon sajnálom, de kérnénk 5 percet az egyeztetésre. Vannak más frakciók, akik eh, szabad eh, eh, szavazást kértek, én a saját frakcióm nevében nem tudok döntést hozni. Tehát vagy nem szavazunk, ez az egyik lehetőség, vagy a második lehetőség, hogy kapok időt arra, hogy egyeztethessek a frakciómmal. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azért jött létre ez az eljárás, mert Rübih és kolléga, Rübih és Szabadal kollégák kérdezték a kérésüket, és a legutóbbi koordinátorok ülésén nem tudtunk megállapodni, és abban maradtunk, hogy a titkárság készít egy állásfoglalás tervezetet, és hogyha ezzel kapcsolatban szeretnénk ellenvetéssel élni, akkor ezt ma kell megtennünk, hiszen még a héten plenáris ülésre kell, hogy kerüljön ez a téma. Ez itt a gond. Azt gondolom, hogy megoldást fogunk azonban találni. Turmász kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne azokra a kérdésekre, illetve azokban a kérdésekben a bizottságot is megkérdezni, amelyeket Szoboda kolléga felvetett. Fontos, hogy a bizottság ezekre reagáljon, és próbálja meg megmagyarázni azok számára is, akik nem eh, mélyedtek bele a témába túlságosan mélyen, hogy miről is van szó. A kérdés, először adjuk-e meg a bizottságnak a szót, ez talán okos dolog lenne, Ek, Madurel kolléga Csicseszter kollégák a bizottság reagálása után kapnának majd szót. Tehát amennyiben önök ezzel egyetértenek, akkor O'Brien úrnak adom meg a szót egy rövid tájékoztatáshoz. Köszönöm, parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy az inter kompenzáció már régen zajló kérdés. A bizottság megkezdte a liberalizációs folyamatot. Egészen 97-ig megy vissza ez a történet. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy bármiféle következtetést elsértettünk. Ennek az a célja, hogy az import, export és tranzitdíjakat kiváltsa, hiszen az európai tranzitrendszert nagyon ha, nem hatékonyan használják. 2007-ben az elektromossági szabályozás következtében tisztességesebb szabályozás alakult ki, ideértve az Inter TSO kompenzációt is. Ennek ellenére több éve önkéntes alapon végzik ezt a TSO-k, akiknek ez egyre font, nehezebb feladat, és nem voltak abban a helyzetben, hogy újabb önkéntes egyezményeket készíthessenek el. Ezért kérjük a bizottságtól, hogy jogilag kötelező anyagot dolgozon ki 2007 és 2008 során a bizottság megvizsgálta a kérdést, 2008-ban vitát is folytatott a közéleménnyel, szorosan együttműködve a érintettekkel is 2009 során, majd a komitológiai javaslatokat informálisan tavaly szeptemberben és majd idén márciusban benyújtotta. Két komitológiai rendelkezés kapcsolódik ide, de csak ma egy, egyel foglalkozunk ma technikai jogokból. Nem szabad elfelejteni azt, hogy ez 2011. március 3 ig lesz érvényes, amikor a réginek a hatás, amikor ez lejár, és majd egy új bizottsági rendelet váltja fel az új nukleáris jogalkotási csomagban. Ennek az a célja, hogy mindkét bizottsági rendeletet egy, csatornába tereljük, és rendelkezésre bot, bocsátsuk az infrastruktúrát nemzetközi szinten. Ez megfelel a nem, nemzeti szabályozási hatóságok feladatának, akik rendelkezésre bocsátják az infrastruktúrát a tagállamokon belül. Az ügynökség már elkezdte működését, az infrastruktúra igénybevételére a kezdeti díjat is meghatározták, és ez 100 millió, amelyet szakértőkkel, magunkkal is, meg, velünk is megbeszéltek, valamint a TSO-kkal, és ezt egy olyan szakbizottsági ülésen ö, tekintettük át, ahol a tagállami érdekeket mi, mi teljes mértékben képviselték, és sikeresen ö, tudtuk lezárni a történetet. Köszönöm szépen! Danke für die äh, Hinweise. Äh, köszönöm szépen az utalásokat. Ek kolléganőnek adom meg a szót. Köszönöm. Először is azt gondolom, hogy az állásfoglalási szöveget ki kéne e, adni a kávéval együtt a kollégáknak, azért, hogy vitát tudjunk folytatni. Castillo képviselő erre tett javaslatot. Azt e, javaslom, hogy szavazzunk, és én támogatni fogom az állásfoglalás indítványt. Köszönöm. Tehát a titkárság ezt tegnap e-mailen elküldte önöknek, de készítünk most másolatokat madurál asszony, parancsoljon. Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos preparados para Köszönöm, elnök úr. consultas pertinentes. Köszönöm szépen, szívesen hozunk döntést, elvittük az előzetes egyeztetéseket, és szívesen szavaznánk, megszavaznánk azt a lehetőséget, hogy szavazzunk, hiszen jogi okai vannak annak, amiért a, biz- a tagországok sem értenek mind egyet. Mi azt támogatjuk, amit Castillo asszony mondott. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy olyan projekttel akarnak foglalkozni, egy olyan szövegtervezettel, amely e, erre utal, de a szavazásra nem kerül sor. Azt gondolom, hogy bizonyos kérdéseket még pontosítani kell, Fontos, hogy mi hamarabb döntést hozzunk. Én éppen ezért értem a sürgősséget, amelyet az elnök úr is hangsúlyozott. Mint említettem, a jogi szolgálatokkal egyeztettünk, szakértőket kérdeztünk meg, és a frakciónk nem látja annak az okát, hogy miért kéne ellenezni ezt a javaslatot, az üzemeltetők azonban nem értenek mindegyet, és a frakción belül is különböző vélemények vannak. Számunkra az a fontos, hogy vegyük figyelembe, a bizottsági iránymutatás csak átmeneti jellegű, és a bizottságnak még kell egy tanulmányt készítetnie a valóságos költségértékelésről 2010-ig. Mi ezt megvárnánk. Ez az elképzelésünk, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy szavazásra bocsátjuk ezt a kérdést. Csicseszter kolléga parancsoljon. Setting aside my instinctive... Köszönöm szépen. Nem akarok semmit sem elsietni, hogy aztán megbánjam. Azt akartam javasolni, hogy folytassuk a napirendi szavazással, amely időt ad majd később arra, hogy akik szeretnének vitatkozni később, azok megtehetik, ezért támogatom Delkász kollega kérését, hogy röviden függesszük fel ezt a szakbizottsági ülést, hogy a frakciók tárgyalhassanak, és aztán megbeszélhetjük, hogy mikor jövünk vissza és szavazunk a javaslatról. De azt gondolom, hogy mindenképpen kellene egy kis idő a kérdés megvitatására, és szerintem mindenki jobban örülne, hogyha így lehetne szavazni, és ezt később megtehetnénk. Köszönöm. Mr. Vidal Quadras. Vidal Quadras úr. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan témáról van szó, amely meglehetősen nehéz, és meglehetősen nehéz megtalálni az egységet a frakcióban hiszen egy olyan helyzetben vagyunk, ahol teljesen legitim érdekütközés fordul elő egyes országok között. Vannak ugyebár országok, és vannak olyan országok, amelyek nem országok. Ezek egyszerűen eh, kibocsátanak és fogadnak. Mint Castillo asszony joggal mondta, a néppárt tulajdonképpen hasonló helyzetben van, mint más frakciók is. Vagyis arról van szó, hogy egy frakción, a mi frakciónkon belül Különböző álláspontok vannak. Ezért aztán azt tudom mondani, hogy véglegesen nem tudunk hozzászólni az ügyhöz, mielőtt beszélnénk előtte. Amit még mondani akartam, elnök úr, az az, hogy nagyon nehéz kifogással élni a komitológiai megegyezés ellen az eljárás kapcsán. A jogi szolgálatunkat megkérdeztük, és egyértelműen azt mondták, hogy helyes volt az eljárás, tehát megfelelő volt az eljárás de hát nem csak eljárásokról van szó, ha politikáról beszélünk, az világos, de eljárásra visszavezethető kifogást nem emelhetünk itt, ilyennel nem élhetünk. Persze vannak más okok, ezeket figyelembe kell venni, meg kell vitatni, ez nem kétséges. Viszont, ami a néppártot illeti, már hallottak az előttem szólókat, és én is csak azt tudom mondani, hogy közösen meg kell gondolnunk ezt, mielőtt végleges álláspontot közlünk. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, de egy órát késett a repülőm. Azt gondolom, hogy egy elvi kérdésről van szó, hiszen tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés útján a komitológia egy újfajta jelentést nyert, Parlamentként nekünk kötelességünk, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Bizottság döntése megfelele a hatályban lévő jognak. És azt gondolom, hogy ebben az esetben mondás alakult ki, a belső piaci szempont és a bizottság döntése között szükség van belső piacra, mi is ezt mondjuk, és nem lehet az, hogy egy átmenő forgalmat másképp kezelünk, mint egy egyéb forgalmat. A perifériás helyezkedési országok számára Portugália, Finnország vagy Spanyolország, teljesen mindegy. Tehát számukra is nagyon fontos, hogy az áramot megfelelően exportálni tudják, mert a tranzitországoknak befektetéseket kell eszközölniük, beruházásokat kell, és valamikor ezeknek meg kell térülniük. És nem lehet, hogy ingyenesen vezessünk át áramot, mert akadályok alakulnak ki, emiatt később ez a döntés a belső piac elvének nem felel meg. Thomas. Lord Thomas. Ez egy olyan kérdés, ahol nagyon sok osztrák felszólal, hiszen Ausztria pénzt fog veszíteni. Aztán vannak spanyol kollégák, akik szót kérnek azért, mert Spanyolország ebből nyerhet a bizottság javaslatából. Az én országom Luxemburg eh, nem túl nagy eh, tranzitország, és nem is nagy importőr, nem is nagy exportőr. Ezért eh, Nincs igazán nagy érdekeltségem itt. Van viszont két megjegyzésem. Ez volt az én javaslatom. Tehát két megjegyzésem van. Elég furcsa egyfelől az, hogy hogy egy átmeneti periódusban változtatjuk meg a szabályokat, akkor, amikor létrehozzuk az észát, a szabályozói szervezetet, amely ennek az lesz a feladata, hogy ezeket az adatokat kialakítsa. Tehát nem látom be, hogy miért kell most meg, idén megváltoztatnunk a szabályokat. Másfelől a bizottság, az EU bizottsága szerintem több figyelemmel kéne legyen ezzel a kérdésre, hiszen nagyon fontos számukra. Ezért időt kéne fordítani arra, hogy megmagyarázzák, hogy mire van a szó, és miért is kell ez nekünk. Ez az a két ok, amiért szerintem most az állásfoglalásra kéne, meg kéne szavaznunk, és ennek némi pedagógiai hatása is lenne a bizottság eh, eljárására. Köszönöm. Gut, danke sehr, und damit Köszönöm szépen, ezzel körül határoltuk a problémát. Van egy eljárási problémánk, mert ma döntenünk kell, mert a parlament menetrendje ezt megköveteli. Persze értem a kollégákat, ha joggal azt mondják, hogy időre van szükség, hogy ezt megtárgyalják. Ezek után két út van, ami járható, vagy most szavazunk a szavazás során, második pontként, vagy talán még ami a frakcióknak is időt ad. Utolsó napi rendi pontként ma még egyszer szavazunk, és akkor tűzzük ezt ki. Csak azt nem tudom, hány órakor lesz, az egy kis ö, probléma. Hát figyeljenek, kérem, ez egy kockázatos dolog ilyen szempontból. De legalább tisztességes lenne, fair dolog lenne, hogy minden kolléga, minden frakció kap még egy-két órát arra, hogy nézzék meg a dolgokat, hogy megvitassák egymással ezt. Én most más lehetőséget nem látok. Vagy a harmadik változat, hogy délután első pontként. Akkor gyorsan kéne, ugye Ötinger úr vendégünk, hát nem szeretnék előtte szavazni de elméletileg be tudom illeszteni. Mi döntünk a napirendről. Szoboda? Elnök úr, csak azt kérem, hogy legyen egy időpont. Mint ön most mondta. Tehát csak szavazás, nem lesz vita. Hát valahogy ezt csak sikerül megoldani. Akkor a javaslatomat megismétlem. Tudom, hogy nem egyszerű, és akkor tényleg önökhöz fordulok. Jöjjenek pontosan Három órakor első napirendi pontként szerepel, új pontként az állásfoglalásról szóló szavazás. Addig mindenki megfontolhatja, mérlegelheti, de háromkor szavazunk, szavaztatok pontosabban szólva. A vendégünk nem fog itt ülni, és van más napirendi pontuk is. 30 másodperc, ugye igen vagy nem? Tehát meg, meg háromkor tudunk szavazni. Jó, akkor háromkor napirend módosítás, hivatalosan bejelentem, három órakor szavazunk az állásfoglalásról. És csak szavazunk, ki mit akar, jó? Pádor elasszony. Nos, elnök úr, értem én, hogy a nagy frakcióknak több gondjuk van, hogyha egyeztetnek, mint a kicsiknek. Elképzelhető, hogy a délután vége felé szavazok, vagy mondjuk négy órakor, akkor talán jobban lenne idő. Hiszen probléma nélkül is szavazni tudunk. Öttinger úr látogatása után is tudunk szavazni. Azt kérték tőlem, hogy ma reggel csináljuk meg, Ugye ezt végig le kell fordítani, végig kell menni egy adminisztrációs eljárásra itt a parlamentben. Maradjuk a három órakor, jó? Három órában maradunk, mindenki legyen itt. Köszönöm szépen. Ezzel pedig a következő napi rendi pont következik, ez a szavazás. Bádia Kucsatasszony jelentéséről szavazunk, a kártyákat elhozták magukkal, gondolom, ez azt jelenti, hogy meg is kezdhetjük a szavazást. Wir machen es äh, immer, wie immer, anhand der Liste. Einverstanden? Akkor a lista segítségével szavazunk, és akkor meg kell nézni, hol módosítő. A 41-es módosítóról szavazunk először. Kiért egyet vele? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Ki támogatja? Pillanat. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ügyrendi hozzászólás. Daniel Gaspari. Igen, tisztelt elnök úr azt gondolom, hogy a mai szavazásnál van egy apró gondunk. Tudnillik az ITRE és az INTA szakbizottság titkárságai nem megfelelően koordináltak. Tudnillik az összes módosító indítvány hiányzik innen, amelyek az INTA szakbizottságból érkeztek. Az ITRE titkársághoz fordulok a kérdéssel, hogy kezeljük a problémát. Mondom, az összes módosító indítvány hiányzik az intától, és egy nem, nem tudunk túlmenni egy ilyen állásfoglaláson, csak úgy nem tudunk úgy szavazni, hogy az intát figyelmen kívül hagyjuk. Erre nem tudok válaszolni, a titkárságnak adok szót. Gut, Daniel Gaspari, Damen und Herren. Daniel Gaspari, hölgyeim és uraim, a titkárság közli, hogy ma kapták meg a véleményt a szakbizottságtól, mindenki megkapta, kinyomtatták, tehát hivatalosan megvan. De hát nyilvánvalóan senki se tudja ezt most elhelyezni a szavazó listába. Teljesen jogos a bírálat. A kérdés most az, hogy ki viseli a felelősséget. Én ezt most nem tudom tisztelni, nincs is kedvem ahhoz, hogy ebbe belemenjek. A dokumentumok itt vannak, nem lehetett bevenni a listába ezt, vagy folytatjuk, vagy nem szavazunk. Más nem tudok csinálni. Szavazás ellen van-e kifogás most? Hogy mondják, hogyha van, ha nem, akkor szavazunk, Akkor azt kérem, hát tulajdonképpen arcátlanság, hogy úgy mondjam, hogy... de hát nézzenek bele. Parancsoljon. ha komolyan vesszük egymást itt a szakbizottságban, nem igen tudok szavazni akkor, hát hogyha nem lehetett megnézni, hogy tudunk szavazni ilyen esetben. Hát a releváns dolog az, hogy a külkereskedelemért felelős szakbizottság mit gondol erről. Thomas? Hogyha az INTA bizottsága nem küldte el az álláspontjukat időben, akkor mi nem késleltethetjük a szavazást. Tehát, hogyha nem lehet szavazni most, az ön döntése alapján, akkor szavazzuk meg azt, hogy szavazunk-e első szabályként. Gut, ich finde, wir machen's. Jó, rövid leszek. Makakis kolléga, rövid lesz. A plénumban felvethetjük, Kaspári kolléga, ezzel az indítványok nem vesznek el, de szerintem a mai szavazást ilyet ne halasszuk el. Tehát volt egy olyan hozzászólás, amelyik azt mondta, halasszuk el a szavazást, úgy értettem legalábbis, és vannak hozzászólások, amelyek azt mondják, hogy ne halasszuk el, tehát most szavaznunk kell, nagyon sajnálom. Szavazunk a szavazásról, elhalasztjuk vagy ne? Ki akarja, kézzel jelezzék, ki akarja elhalasztani? Ki nem akarja elhalasztani? Tartózkodás. Ezzel szerintem folytathatjuk a munkát most egyértelműen. Sajnálatos eset természetesen, és kérem, hogy a plénum előtt igyekezzünk kiköszörülni ezt a csorbát. Az egyes kompromisszumot el is fogadtuk. Gyuri egyes. Gyuri egyes, ki szavazzák? Ki szavaz mellette? Ellenszavazat? Tartózkodás? Elfogadtuk. A 47-es következik. Egyetért. Ellenszavazat tartózkodás nincs. Elfogadtuk. 48 egyetért Ellenszavazott. tartózkodás. Szerintem ezt most elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Kérem, kapcsolják be a szavazógépeket. Nem működik. van -e valaki, aki kezelni tudja ezt a gépet? Úgy látszik, nem mindenki tudja, úgy látom. Valami képzést kéne szervezni. Működik most, jó, akkor megnyitom a szavazást. Nem működik? Hallatszik a sorokból. Lezárom a szavazást. Eredmény? 25-22. Elfogadtuk. Ek kolléganő. Tehát nem, számok nem jöttek. Csak egy van. Ötvenöt, ötvenkettő. Ötven. Ez lehet. Huszonöt. Huszonöt előbb, huszonkettő. Azt hittem, hogy jó számokat kapok azért, az 50 fölötti számmal ez nem működik. Még egyszer, lehet, hogy jobb eredmény születik. Akkor még egyszer, megnyitom a szavazást. Teljesen összezavarodunk ma. Ké, túl kettő néppártival többen vannak. Lezárom a szavazást. mi így is elfogadtuk, most már tényleg elfogadtuk. A 49-es eh, split volt, eh, ki első részre szavazunk, ellenszavazat eh, és elfogadtuk, második részre szavazunk egyetért, ellenszavazat tartózkodás elutasítva, 50-es egyetért, ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 51-es egyetért, ellen tartózkodás elfogadtuk. 52-es, két részben szavazunk. Első rész, egyetért, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Második rész, egyetért, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Nincs, nem szavazunk, nem szavazunk. 56-os. hat. Egyetért? Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 57-es. Egyetért. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum egyetért. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Júri 12-es egyetért. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 60-as egyetért. Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 61-es egyetért ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 62-es. 63-as ellen, ellenszavazat elfogadva, 64-es egyetért ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 65-ös egyetért ellenszavazat tartózkodás elfogadva 66, egyetért, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva 67-es, egyetért, ellenszavazat, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 69 egyetért, ellenszavazat, tartózkodás Elfogadtuk. 70. Check. Check. Ellenőrzünk. Én megnyitom a szavazást. Képes. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 70-es. Egyetért. Ellenszavazott. Akkor még egyszer megismétlem, jó. 70-es kiért egyet vele? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 71-es ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. A hármas kompromisszum. Egyetért. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 76-os egyetért. Hmm, nem, bocsánat, elnézést, a 73-as jön. Egyetért. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 76-os ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 3-as Imkótól egyetért ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum egyetért ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Júli 16-os egyetért ellenszavazat elfogadva. Júli 5-ös elfogadva elfogadva. 78-as, egyetért, ellenszavazott, tartózkodás elfogadva. 79-es, egyetért, ellen, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum, egyetért, ellen, tartózkodás elfogadva. 81, egyetért, tartózkodás elfogadva. Júli 8-as, egyetért, ellen, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum egyetért. Ellen. Tartózkodás elfogadva. 89-es egyetért ellenszavazat. Tartózkodás szintén elfogadva. 88-as. Egyetért. Ellen. Tartózkodás elfogadva. Ez is. Imko 8-as egyetért. Ellen. Tartózkodás elfogadva. 91 egyetért ellen elfogadva. 7-es kompromisszum egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 93-as egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 94-es egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 95-ös egyetért ellen tartózkodás elfogadva. Gyuri kettes elfo- ellen szavazat tartózkodás elfogadva. 96-os egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 97-es egyetért ellen elfogadva. 8-as kompromisszum egyetért ellen tartózkodás elfogadva 101 egyetért, ellen tartózkodás elfogadva 102 egyetért, ellen elfogadva 103-as egyetért, ellen elfogadva 9-es kompromisszum egyetért, ellen tartózkodás elfogadva 10-es kompromisszum egyetért, ellen tartózkodás elfogadva. 10-es júli egyetért ellen tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum ellen elfogadva, 115-ös elf- ellenszavazat elfogadva, 116-os egyetért ellen tartózkodás elfogadva, 117 ellenszavazat elektronikót 117-es, tehát megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom. Túl kettővel többen vannak a néppártiak megint. Egy. Jó, most már rendben, lezárom a szavazást. Elfogadva. Száztizennyolc. 118, ugye? Egyetért. Ellenszavazat a 118-ashoz tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum. Egyetért. Nem, nem. 12-es kompromisszum. Egyetért, ellen, tartózkodás. Elfogadtuk, megint sokról nem szavazunk, a vált, 120-as. Na. 125-ös nem? 125-ös jön. Elfogadtuk. 127-es egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 129 egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 132 egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 133-as egyetért ellen elfogadva. 14-es Imkó ellen szavazat, tartózkodás elfogadva. Kokmadin asszony. Parancsoljon, elnézést kérek, vissza kell térnem a 119-est. A 88-ast elfogadtuk, ilyen értelemben a 119-esről szavaznunk kellett volna. Tehát a nem a, a, a négyes imkóra vonatkozik, tehát a módosításra. Igaza van, bizony. Önnek igaza van. Itt teljesen igaza. De csak a második rész. Ennek ellenére jó, hogy van, aki figyel. Akkor röviden vissza kell mennünk. Kochmarin asszony 119-es második részéről szavaznunk kell ki. Egy, ért egyet vele? Ellenszavazat, tartózkodás, nem volt vita róla, jó, elfogadtuk ezt is. Tehát a 14-es Imko, 14-es Imko egyetért, ellen Hát akkor még egyszer, jó? Tehát ki támogatja? Ellen tartózkodás elfogadva, egyes imkó, egyetért, ellen tartózkodás elfogadva, kettes imkó, egyetért, elfogadtuk ezt is. A négyes. Ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum, egyetért, ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as. Egyetért ellen tartózkodás. Check. Tehát ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 8-as, megnyitottam a szavazást, most már le is zárom. Elutasítva. A 9-es. Egyetért, ellen, szavazat, tartózkodás elfogadva. 10-es. Egyetért, ellen, tartózkodás elfogadva. 11-es el, egyetért ellen tartózkodás elutasítva. 12-es egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 13-as ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Júri A. Egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 18-as egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 19 egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 20-as egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 21 egyetért ellen tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizni kell. 21-est megnyitom a szavazást. Minden rendben. Lezárom. Elfogadva. 22-es egyet, egyetért ellen. Tartózkodás elfogadva. 23 ellen. Tartózkodás elutasítva. 24 egyetért ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 25-ös egyetért ellen tartózkodás elfogadva. 26 ellenszavazat elfogadva. C. Juri egyetért ellen elfogadva. 27 egyetért ellen tartózkodás elutasítva. 28-as egyetért ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszumos ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Juri D. Egyetért, ellen tartózkodás elfogadva. 32 ellen tartózkodás elfogadva. 33 egyetért, ellen tartózkodás. Húha, szük. Hát Elektronikusan ellenőrizzük, nem láttam, nem tudtam megítélni. Megnyitom. Jó, megnyitom a szavazást. Minden rendben. Lezárom. Elutasítva. Juri B. Ellenszavazat. Elfogadva. 34-es. Ellen elfogadva 35, egyetért. Ellen elfogadva 36. Ellenszavazat elfogadva 37. Elfogadva 38 ellenszavazat elfogadva, 39 meg egyetért ellenem elutasítva 40-es egyetért vele ellenszavazat tartózkodás elfogadva. A szövegről szavazunk összességében. Elektronikusan szavazunk, végszavazás. Megnyitom a zárószavazást. Lezárom. Elfogadtuk egyhangulag. Néhány kiegészítő szavazást is le kell bonyolítanunk. Az első szavazás, első módosítás. Ellenszavazat tartozás elfogadva, kettes. Egyetért vele ellenszavazat elfogadva, hármas. Ellenszavazat elfogadva. Újra elektronikusan szavazunk, végszavazás. Megnyitom. Lezárom. Eredmény egyhangú. Gratulálok! És a módosított formájáról is szavazunk. Az állásolásnak elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez azt jelenti, hogy egy hangú eredmény született itt, és ezzel a napi rendi pontot befejeztük. Köszönöm szépen. Folytatjuk a munkát a napi rendel. Mondom még egyszer, három órakor pontosan. Három órakor pontosan szavazunk, kérem. Az ötös napi rendi pont következik. Itt ugye van napi rendjük önöknek is. A belső piac, az elkereskedő belső piacának kialakítása, tökéletesítése. Kérem a vitákat kint folytassák, egy kis nyugalmat kérek a teremben. Sokan akarnak ö, ö, beszélni és hallgatni is akarják egy néhányen és szerintem a vitáikat, eszmecseréket odakint folytassák. Dieser Bericht. Ez a jelentés. Ehhez kapcsolódik egy véleménytervezet, cukalasz kollega készítette, és meg is adom neki a szót, és mindenkit kérek arra, hogy csendben foglaljon helyet. Parancsoljon, öné a szó. Well, e-commerce is a key az e-kereskedelem a 21. század piaca, és ennek a fejlesztése tehát előfeltétele az európai digitális, digitális egységes piac, kialakításának. Jelentős eszköz le lehet ez a belső piac kiegészítésének oly módon, hogy lehetőséget teremtünk arra, hogy 500 millió fogyasztó itt összehasonlíthassa a termékeket. Az elkereskedelem jelentés, jelentős százalékát képviseli a teljes e, európai kiskereskedelmnek 5%-nál is magasabb, és ennek teljes értéke legalább 140 milliárd euró. Fokozatosan növekezik, növekszik nemzetközi szinten, az határokon átívelő elektronikus kereskedelem azonban lemarad. 2006-tól 2008-ig azok az EU fogyasztók, akik eh, legalább egy tárgyat az interneten vettek, 27-ről 37%-ra növekedett a számuk, bár a határon átívelő e, e kereskedelem azonos szinten maradt. A kereskedők 52%-a használja az internetes értékesítést, de csak 1%-uk folytat határokon átnyúló tranzakciót, 29 százalékről csökkent ez 2006-ban, és amikor a gazdaságok pénzügyi megszorításokkal küzdenek, egyre jobban, egyre nagyobb szükség van arra, hogy online össze lehessen hasonlítani termékeket és árakat. Egyre több kereskedő használja az internetet árai, árai terjesztésére, mert megvan az a lehetőség annak, hogy kialakítsák az európai fogyasztói markatot, piacot, amely tekintettel van arra, hogy az árukat és termékeket össze lehet hasonlítani. Ez, ez a kapacitás azonban csak a töredékét használja ki annak, amit lehetne. Az elkereskedelem jelenlegi állapota Európában sajnálatos módon továbbra is csak virtuális piac marad a kereskedők számára, akik főleg Kínában te, gyártott termékeket árulnak, és olyan szerverekkel, amelyeket szintén Kínában állítottak elő, és kínai szoftvereket használnak fel, amelyeket amely az Egyesült Államokban fejlesztettek ki. A tranzakciók és az európai, az, az USA-n keresztül mennek, ugyanígy ö, ö, e, amerikai áll, ö, vállalatok kezelik a hitelkártya fizetési rendszereket. Az egyetlen dolog, ami az európai, az pedig a szabályozás, a törvények és az adók, és ez teremti meg a legnagyobb akadályát a határon átnyúló e- elektronikus kereskedelemnek. Nem akarok protekcionista lenni, ellenkezőleg. Meg kell találni annak a módját, hogy milyen európai keretet alakítunk ki a határon átnyúló elektronikus kereskedelemnek, annak érdekében, hogy több százezer kis és középvállalkozásnak növeljük a lehetőségeit, és olyan online piacot alakítsunk ki, amely eljut az európai polgárokhoz is. Az egyetlen amerikai vállalat 355 ezer európai kereskedő, kereskedő aktivitását segíti elő, biztos online környezetben, és ez, ezt tudják felhasználni az online tranzakciókhoz is. Ők nyújtják a szolgáltatásokat, amelyek eh, azonban nem hatékonyak a jelenlegi szabályozás eh, keretein belül. Ez a mi feladatunk, hogy egy olyan egyszerű és költséghatékony és biztonságos, szabványosított kereskedelmi keretet alakítsunk ki, amelyben az európai vállalkozók és, fogla- és fogyasztók kölcsönösen előnyös ügyleteket bonyolíthatnak. Ezt jó dokumentálta már a bizottság a Kuneva korábbi biztos hozzáértene ehhez a munkához, és nagyon alapos tanulmányokat készítettek arról a kommunikációról, amelyek pontosan leírják az elkereskedelem problémáit, és javaslatokat is tesznek. A magánszektornak és a fogyasztói csomóknak, csoportok is elfogadják ezeket az elveket, és igyekeznek a szükséges változtatásokat megvalósítani. Az EU szeretné kibővíteni az elkereskedelem belső piacát, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok e, irányelvében leírja azokat a fogyasztói irányelveket, amelyek eh, leginkább leggyakrabban teremtik a problémákat. Eh, eljött az idő, hogy tovább lépjünk, átlépjünk a eh, korlátokon, és elősegítsük a fogyasztók bizalmát, hatékony szakpolitikák segítségével létrehozzuk a digitális egységes piacot Európában. A digitális világ sebessége sokkal gyorsabb, mint a bürokráciáé. Az elektronikus kereskedelem olyan kérdés, amely nagyon fontos, nagy szerepet játszik az ICT piacon, és szilárd pozícióra van szüksége annak érdekében, hogy ezeket a hasznos javaslatokat el lehessen fogadni, amelyeket a kollégáink benyújtottak. Azért, hogy kiegyensúlyozott és, hat, és hat, hatásos véleményeket tudjunk kialakítani. Köszönöm. Darf mich bedanken. Köszönöm szépen. Encsú kollégának adom meg először a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstevője vagyok ennek a témának a frakcióm nevében. Üdvözlöm a jelentést. Cukarász úr sok erőfeszítést tett az együttműködésben és az állásfoglalás kidolgozásában. És az IMKO-val is jól együttműködtünk. A bizottság utal kommunikéjében az egyik legnagyobb problémára a határokon átnyúló elkereskedelmet illetően. Itt hiányos a harmonizáció, ami a nemzeti szabályozásokat illeti, különösen ami a fogyasztóvédelmet illeti, az áfa jelentési kötelezettséget, a recycling díjakat, stb. Ez pedig az elektronikus kereskedelem korlátozását eredményezte. Ez azt jelenti, hogy a belső piac blokkolódik. Ezeket a problémákat meg kell oldani, és minden bizonyal sikerül ezt a bizottság javaslatán keresztül megoldani, ami a fogyasztóvédelmet illeti. Hangsúlyoznám a következőt, Cukalasz úr és az illetékes szakbizottság véleményét is támogatom. A 20-as cikkely a második bekezdésben nagyon fontos, hogy érvénye jusson. Ez a szolgáltatási irányelv második bekezdése. Nagyon fontos, hogy a diszkrimináció megszűnjön. Ez azt jelenti, hogy nem lehet tovább megengedni azt, hogy a fogyasztók illetve a kereskedők, a kereskedőket azt szerint kezeljék, hogy hol van a székelyük, hol laknak, stb. Tehát egyablakos megoldásra kell törekedni, ahol minden formális ügyet el lehet intézni. Ami az ÁFA jelentési kötelezettséget illeti, nagyon fontos, hogy ez is egyszerűsödjön. Én úgy érzem, hogy ezt a témát szélesebben kell megközelítenünk. Tágabb értelemben kell vennünk. Ez azt jelenti, hogy a származási országnak kell jelenteni azokat a kereskedőket, akik határokon átnyúló kereskedelmet bonyolítanak. Ezen kívül törekedni kell a lehető legjobb megoldásra, ami a különböző jelentési hatóságokat illeti, akiknél jelenteni kell ezeket a kereskedőket. Hát fontos, hogy a kereskedők, akik határokon átnyúlóan dolgoznak, számukra is meg leegyszerűsödjön az eljárás, és a kereskedők regisztrálására egy egységes rendszer kerüljön kidolgozásra. Úgy érzem, hogy a bizottság javaslatában is közös standardokat lehetne kidolgozni, és utána ellenőrizni azt, hogy ezt be is tartják-e a kereskedők. Például a kereskedőknek az ügyfelek eh, számára tájékoztatást kell adniuk, azért, hogy ők ingyenes információkhoz hozzájuthassanak. Például a szállító neve, a szállító jelentési száma, illetve más olyan adatok, amelyekkel a kereskedő beazonosítható. Ebben az összefüggésben természetesen nagyon fontos a használt nyelv is. Német, angol, francia eh, kell, hogy legyen ez a nyelv, plusz az adott tagország nyelve. A kereskedőknek engedélyre van szükségük ahhoz, hogy részt vessenek az elkereskedelemben, határokon átnyúlani és weboldalukon is fel kell tüntetni a különböző regisztrációs számokat. Tehát lehetőséget kell biztosítani a fogyasztóknak arra, hogy bizalmuk növekedhessen azokban a szolgáltatásokban, amelyeket az adott kereskedők kínálnak. Ami az áfa fizetést illeti, az elkereskedelemben, határokon enyhül elkereskedelemben, a bizottságot arra kérném, hogy itt is törekedjen az áfa harmonizációjára. Európai Uniós szinten, csak az elkereskedelemben. Hiszen ez kéz a kézben jár a fogyasztók megerősödött bizalmával az online rendszerekben. Azt gondolom, hogy közös standardokat kell kidolgoznunk, és ezekben meg kell tudnunk állapodni. Ezeket széles körben kell használni, és a debit és kreditkártyákhoz is közös standardokra, illetve előírásokra van szükségünk. Annak érdekében, hogy növeljük a bizalmat az online fizetési rendszerekben. Ez egy validációs eljárást is feltételez a hitelkártyás fizetéseknél. Ezeket csak a fizetés lebonyolításáért felelős cégek fogadták el, de a kereskedőknek is el kell tudniuk ezt fogadni. Tehát egy olyan közös keret, keretre van szükség, amely a személyi adatok védelmét biztosítja, illetve a diszkrimináló gyakorlatokat megszünteti. Ezeket, mint említettem, meg kell szüntetni. Illetve az azonosítási eljárást a hitelkártyás fizetéseknél szintén egységesíteni kell. Minden egyes határokon átnyúló fizetés esetében, illetve ügyletbonalításnál. Itt például a verifikációs eljárásra gondolok, amelyet a víza, illetve Masterkártyák esetén használnak. Ugye két gazdasági érdekelt közös ügyletet bonyolít, akkor nagyon gyakran nemzetközi hitelkártyákkal fizetnek, hiszen saját országukban adott esetben egy ilyen típusú mechanizmus még nem létezik. 0,2%-os a fizetési díj, amelyet a hitelkártyák használatánál fizetni kell, ez nem elégséges. A vízakártya, illetve a víza az egyik olyan koncern, amely profitot termelt, még az európai kereskedők és fogyasztók a túlélésükért küzdenek. Éppen ezért azt gondolom, hogy feltétlenül szükség van arra, hogy az Európai Unió kidolgozzon egy rendszert a tranzakciókra, amelyeket bankkártyákkal bonyolítanak. A bizottságnak az Európai Központi Bankkal együtt kell megtalálni azokat a módokat és eszközöket, amelyek segítségével európai szinten ezt a rendszert ki tudják dolgozni. Egyébként Európa nemzetközi szinten nem fog tudni versenyképes maradni a pénzügyi eszközök használatában. Ezen kívül azt is gondoljuk, hogy egy speciális online fizetési rendszer kidolgozása is szükségek. szükséges. Egyetértek azzal, hogy egy operációs eljárást is ki kell, hogy dolgozzunk az online rendszerekre, ezen kívül pedig figyelembe kell vennünk azt, hogy a kereskedőknek a választási szabadságot is kell adni. Ők kell, hogy döntsenek arról, hogy online módon, milyen módon szeretnék cégüket reklámozni. Ezt erősítheti a versenyt a különböző kereskedők között. A gazdasági válság tükrében úgy érzem, hogy az európai belső piac fejlődése az elektronikus kereskedelemben egyedüli lehetőség arra, hogy a, biz- a gazdaságot fellendítsük. Egy olyan lehetőség, amelynek kapcsán az Európai Uniónak jelentős kötelezettségei és felelősségvárosi kötelezettségei vannak. A pénzügyi eszközöket fel kell használni arra, hogy ezek a rendszerek egységesé váljanak, illetve Bizonyos fogyasztók súlyos helyzetben vannak, és az ő helyzetüket is meg kell könnyíteni. Egy ingyenes hozzáférésre is szükség van az, el, az elkereskedelemhez, és bizonyos fogyasztókat különös védelem kell, hogy illesse a hardware és szoftvereknél. Azt gondolom, hogy ez az állásfoglalás jelentős mérföldkő lehet a határokon átnyúló elkereskedelem fejlesztéséhez. Várom véleményeiket, hozzászólásaikat, és várom a bizottság képviselőjének véleményét. Kochmerin kolléganőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon sok minden hangzott el. Éppen ezért megpróbálok néhány pontra összpontosítani. Először is azt gondolom, hogy már éppen ideje van annak, hogy az elkereskedelemmel foglalkozzunk. A mögöttünk álló irányelv már régi, az elmúlt évben kellett volna, hogy történjen valami, és a bizottságnak egy aktualizált jelentést kellett volna készítenie. Ez nem történt meg, éppen ezért nagyon jó, hogy a vitára most sor kerül. Fontos a szabályokat változtatni. Nagyon sok minden történt, Németországban, és többek között, amelyet én legjobban ismerek, 2001 és 2009 között azoknak a száma, akik online vásároltak, 12,9 millióra 32 millióra növekedett, meg háromszorozódott tehát ez a szám, ez a, és azt jelzi, hogy sok minden történt. Nagyon sok szabályt át kell tekintenünk, és arra kell ösztönöznünk azokat, akik az interneten kereskednek, illetve fogyasztóként megjelennek, őket ne lehessen diszkriminálni azokkal szemben, akik például üzletekben vásárolnak. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az alapvető megközelítést alkalmazni, az online kereskedelem és az üzletekben történő kereskedelem között jogi szempontból egyenlő helyzetet szeretnénk teremteni. Össze kell kapcsolni azt a tényt, hogy csak az kereskedhet interneten, akinek amúgy létezik eh, üzlete is. Korábban teljesen más alapon működött eh, a kereskedelem, ezeket a régi gyakorlatokat meg kell szüntetni, és fontos, hogy az ügyfelek eh, jobb ajánlatokhoz férjenek hozzá, átláthatóbb árakhoz, és az online kereskedelemhez is jobban hozzáférhessenek, illetve a kereskedők, ami jogaikat és kötelezettségeiket illeti, ugyanolyan feltételek mellett dolgozhassanak, mint akik nem online módon kereskednek. Éppen ezért a bizottságot arra kell ösztönöznünk, hogy aktualizálja a szabályozást. Köszönöm. Köszönöm szépen. David Mellnek adom meg a szót a bizottság képviseletében parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek, és köszönöm szépen az előadónak és az árnyék előadónak a segítő és nagyon konstruktív véleményét. A mi véleményünk az, hogy nagyon összetett probléma ez, hiszen önök is nagyon sok fogyasztóvédelmi, kifizetési, áfakezelési és elektronikus árak kezelésével kapcsolatos problémát találtak, tehát ezért nagyon összetett a kérdés, de nagyon egyszerű is Európa fogyasztói számára. Amikor részleteiben tanulmányoztuk, azt vettük észre, hogy az esetek 50 55 százalékában a fogyasztók legalább 10%-ot tudtak megtakarítani akkor, hogyha határon túlról vásároltok, e, még akkor is, hogyha beleszámolták a csomagolási és szállítási költséget. Az esetek 60%-ában, amikor a fogyasztók ezt megpróbálták megtenni, e, akadályokba ütköztek, hiszen a vállalatok nem akartak neki eladni tárgyakat, e, ezért a határon túli kereskedelem nagyon komplikált és ez kihat az intenzitásra, a versenyképességre minden tagállamban, különösen a kisebbekre. Hogyha nem tudunk valamit online megvenni egy másik országból, akkor azt valószínűleg egyáltalán nem tudjuk megvásárolni a kis országokban. Ha tehát komolyan integrálni akarjuk a kereskedelmi oldalát és elősegíteni a versenyképességet, akkor létre kell hoznunk, és helyesen az határon túli elektronikus kereskedelmet. Azt is gondoljuk, hogy nagyon fontos lehetőség adódott most a kis és középvállalkozások számára, hiszen azok a kis és középvállalkozók, akik tár- termékeket állítanak elő, nagyobb lehetőségük lesz az arra, hogy áruikat terjesszék és fenntarthassák saját működésüket. Ezért a KKV-knak nagyon fontos a határon túli kereske, e, elektronikus kereskedelem. Ezért alaposan megvizsgáljuk az önök jelentését, valamint az IMCO jelentését is, és véleményem szerint nagyon fogunk örülni mindazoknak, amit ma önök elmondtak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Annan kolléga kért még szót, parancsoljon. Monsieur le Président, je, je vais être très rapide pour ne pas gêner la, la discussion. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Én egy kicsit másképp látom a dolgokat. Miért működik jól az határon túli elektronikus kereskedelem? Hiszen nincs egységes, nincs egy olyan nap, amikor valakit külföldön nem a, tántorít el a lehetőség egy amikor a belga kávézóban azt látom, hogy a hitelt a hitelezők ölték meg, akkor én azt gondolom, hogy a határon túli internetes kereskedelem, e, mert azok ölik meg, akik nem, nem válnak kereskedőké. Köszönöm szépen, úgy tűnik, hogy nincsen további hozzászólási kérelem. A módosítók benyújtásának határideje 12 óra május 6-a, a kollégák ebben megállapodtak, és nincs is ellenvetés ezekkel kapcsolatban, tehát ezzel ezt tartjuk magunkkal, és ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. A hatos napi rendi pont az internet szabályozása. Itt Szosa Wagner kolléga a jelentéstevő, van egy technikai jellegű probléma, a szakértőkkel a videokonferencia sajnos nem lehetséges. Először a tolmácsolással volt probléma, ezután jelentkeztek a technikai problémák, sajnos ma nem megoldható mindez. A kolléga, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy szálljunk időt arra, hogy ön vezesse be a témát, a kollégák szóljanak hozzá, és utána majd egyeztetünk arról, hogy a szakértőkkel hogyan egyeztetünk, hogyan tudjuk ezt pótolni de azt gondolom, hogy használjuk ki az alkalmat arra, hogy a témát megvitassuk. Szuzsa Wagner úr parancsoljon öné a szó. Muchas gracias, señor presidente. Para mí es una satisfacción hoy. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy köszönhetem a meghívott szakértőket, az internet kormányzás szakértőit, hiszen az én jelentéstervezetem ezzel foglalkozik. Minden parlamenti képviselőnek meg, kéne kap, meg kellett kapni a jelentést, hiszen néhány nappal ezelőtt szétküldtük, és elérhető minden hivatalos EU nyelven is. Ha, jól ért, ha én jól értem, és hogyha az elnök úr nem dönt másképp, az lenne jó, hogy meghallgathatnánk a szakértőket, abban a sorrendben, ahogy azt az elnök úr helyesnek tartja. Ha jól tudom, gond van a videókapcsolással, de hogyha ezt nem lehet létrehozni, akkor az egyik vendégelőadó nem tud felszólalni. A többiek azonban itt vannak, és elnök úr, nekem megfelel az ön javaslata. Äh, Köszönöm. Akkor azok a kollégák, a szakértők, akiknek mondandójuk van, tegyék ezt meg. Frederik Donk az első hozzászóró, parancsoljon, önnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt uh, európai parlamenti képviselők, Tisztelt szakértő, nagy megtiszteltetés számomra az, hogy bemutathatom a témát, illetve Szusa Wagner úr jelentése jelentős az internet társadalom számára, az elkereskedelem nagyon fontos, és remélem, hogy bizonyos nézeteket és tapasztalatokat meg tudunk osztani egymással, hiszen helyi, regionális és nemzeti szinten is elkezdtük az egyeztetéseket. Az internet modellt szeretném először leírni, illetve mit értünk az Internet eko rendszer alatt, erről szeretnék beszélni. Önök minden bizonyal meg vannak győződve arról, és ez így is van, hogy a kulcs elveket meg kell tartani a kormányozást illetően. Az internet jelentősége decentralizált architektúrában rejlik, amely maximalizálja az egyéni használatot, illetve a hardvert, a szoftvert és a szolgáltatásokat létre lehet hozni, amelyek legjobban megfelelnek az igényeknek. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy az internet továbbra is az innováció és a kreativitás fóruma maradhat. Ugyanennyire jelentős az internet kormányzási mechanizmus struktúrája is, hiszen ezek a technikai architektúrát is tükrözik, a nyitottságot, az átláthatóságot, az inkluzivitást, és éppen ezért az internet fejlesztésének ezek szerves részei. Ezt a fejlődés internet modelljének nevezzük, és hiszünk abban, hogy ennek jelentős hatásai vannak a az ember más igényeire is, a governance és az intézményi változásokra is. Az intézményi változások legfőképpen az ENSZ-ben érzékelhetőek, és az Internet Governance fórumokon. Az engénet a párbeszéd egyik fórum, az IGF, és ez a lehetőség a tradicionális ellenőrzési modellekben nem hozzáférhető. Az IGF, az Eurodig, az Európai Fórum olyan fórumok, amelyeket az érintettek az ellenőrzésre is használhatnak, ugyanolyan feltételek szerint, belső kormánybeli egyeztetések nélkül. A modell értékét az OECD is elismerte, és egy decentralizáltabb hálózati megközelítést kérnek a politikák kialakítását az internetgazdaság számára, illetve a résztvevő felek közétételét. Az e-governance nagyon fontos, és az eszközök is számosak. Ez nagyon izgalmas, a governance mechanizmusok és az intézményi mechanizmusok átalakítására gyakorlati uh, szempontból. Mit jelent az internetmodell? Először is az internet több tízezer hálózat összegzése és a felelősségvállalás is megosztott ezáltal. Másrészt azért működik, mert nagyon sok szervezet nagyon különböző háttérrel rendelkezik, üzletemberek, a civil társadalom, kutatók, akadémikusok és kormánytisztviselők. Ez az internet sikere szempontjából kulcsfontosságú. A harmadik, az internet fejlődése nyílt standardok alapján történik, és ezeket szabadon kell kiosztani. Az internet modellek kulcsfontosságú elvekre épülnek, amelyeket széles körben támogatnak. Ez pedig a sikeres és meglepő alkalmazások propagálását is lehetővé teszi. Röviden az internet modell a robusztus, rugalmas modell, amelynek értéke sokkal nagyobb, mint bizonyos részeinek értéke. Ön, önök minden bizonyal példákat tar- találnak majd az internet ekorendszerben az ilyen sikeres modellekre. Ez pedig a második pontra vezet át bennünket. Mi is az internet ekorendszer? Az internet ekorendszer az a terminus, amelyet arra használunk, hogy a környezetét leírjuk a különböző szervezeteknek, amelyek a infrastruktúrákat és a technológiákat is érintik, amelyek a globális internetet alkotják. Ezek a szervezetek közös értékekben osztoznak az internet nyílt fejlesztésében. Tehát az a típusú szerveződés, amelyben benne van az internet rendszer, a technikai fejlesztési szervek is ide tartoznak, az Internet Engineering Task Force és a World Wide Web Consultancy. Az a szervezet, amely az eszközöket kezeli, mint az IGAP, a regionális internet regiszterek, és számos más regiszter. A harmadik azok a cégek, amelyek hálózati szolgáltatásokat tesznek hozzáférhetővé, a hálózatfejlesztők szintén ide tartoznak. A negyedik, egyének és szervezetek, akik az internetet a kommunikációra használják, beletartozik az innovatív szoftverek és szolgáltatások fejlesztése. Az ötödik pont, a kapacitásépítésért felelős intézmények, mint a multilaterális szervezet, szervezetek, az oktatásügyi szervezetek, illetve a kormányügynökségek. Szeretnék kitérni egy olyan ügyre, amely mind a bizottság kommunikéjében központi jelentőségű, mind um, úr jelentésében is megjelenik. Az internet rendszer alábbi leírásából kiderül az, hogy az iken nagyon jelentős eleme ennek a rendszernek. Nem ez az egyetlen, illetve az egyetlen internet domináló szerv. Az internet társadalom hisz abban, hogy vezető szerepet tölthet be ez az eszköz a rendszerben a globális források megosztásáért. Az ICANN-nek a közérdeklődést fel kell tartania, mint fontosságú célt. Ez azt jelenti, hogy ez egy jó kormányzási modell. Azt is jelenti, hogy a következő kulcsfontosságú elvet meg kell valósítani, az átláthatóságot elsősorban. Időszerű és hasznos információk továbbítására van szükség az aktuális témákról, illetve a döntések alapjául szolgáló elvek rögzítésére. Az összes érintett részvételére szükség van. A harmadik a bizonyíték alapú döntéshozatali folyamatok, a négyes pedig a bevonó jellegű párbeszéd. Nagyon fontos megemlékezni arról, hogy a több érintett által kialakított modell feltételezi azt, hogy ugyanazon ügyekben az összes érintett közös tér érdekében együtt tud működni, és az érintettek nem a saját területek területükön dolgoznak. A felelősségre vonás is nagyon fontos. Fontos a felelősségre vonás láthatóvá tétele, kifelé történő kommunikációja, az értékelés és a visszacsatolási mechanizmusok, illetve a vitarendezési és panaszkezelési mechanizmusok. Az USA kormánya szintén foglalkozott eh, ezzel a területtel, és világossá kell tennünk azt, hogy a célok elérése érdekében nagyon fontos a munkát folytatni. Ez a munka során alakul ki. Az internet társadalom tagjai, a tanácsadói tanács és más szervek segítségével dolgoznak, és a kormányukat is ugyanerre bíztatjuk. Végül pedig három kulcsfontossági, kulcsfontosságú elemet szeretnék kiemelni. Az internet a rendszerben az ICAN nagyon fontos szereplő, de nem az egyetlen, és nem a legfontosabb governance testület meg vagyunk győződve arról, hogy az internet governance összekapcsolódó témákat úgy kell megoldani, hogy ez az internet modellhez alkalmazkodjon. Tehát az átláthatóság, a bevonás és az együttműködő bekapcsolódás um, segítségével. Az Európai Unió és különösen az Európai Parlament a nyílt kormányzási modellben előjár, és az Európai Parlament vezető szerepet játszik a jelenlegi internacionális, illetve nemzetközi vitában, amely felhasználó központú és nyitott. Nagyon örülök annak, hogy a jelentés szintén ezt hangsúlyozza. Ez kulcsfontosságú. Manapság a globális internet nagyon sok kihívásnak kell, hogy megfeleljen beleértve Európát. Ezek a kihívások minden érintett részéről megfelelő választ feltételeznek, és fontos, hogy az internetet, az átláthatóság és a megfelelő hozzáférés jellemezze. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Karl Klinz úr kap most szót. Nagy követ úr, örülök, hogy eljött. Örülök, hogy tapasztalatait, információit megkívánja osztani velünk. Parancsoljon öné a szó még egyszer, mondom. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm az Európai Parlamentnek és a szakbizottságnak, hogy meghívtak ide, és elmondhatom véleményemet Saját magam nevében beszélek itt most, és amit elmondok, az nem a lett kormány álláspontja, valamint az ICAN tanácsadó bizottságának sem álláspontja, bár teljes felelősséget vállalok mindazért, amit itt most el fogok mondani. Arra kértek, hogy három kérdésről beszéljek. Az egyik, az első, az ICAN elszámoltathatósága és átláthatósága. Hogy megmutassuk, milyen előrelépés történt a téren, szeretném elmondani, hogy az ICANN-t 98-ban hozták létre egy privát ágazati szervezetként, ahol a szabályozás az egyik érde, érde, érdekelt fél, és revizori státuszt kapott, és a <clears throat> kormány tanácsadó testületének szerepére majd visszatérek. Az ICANT olyan szervezetétként hozták létre, amelyet az Egyesült Államok kormánya kiszervezett, a technikai irányítás és koordináció tekintetében. Amikor ez a szervezet új volt, az USA kormánya nagyon szigorú felügyeletet gyakorolt a tevékenysége fölött, egy szándéknyilatkozat keretében, amelyet 2006-ig volt érvényben. És ez a szándéknyilatkozat éves jelentést követel az mértékadó értékekről, arról, hogy mit értek el az adott években. 2006-ban aláírták a Joint Project Agreement-et az INTA részéről és az ICANN részéről, egy három éves periódusra. Ez előrelépés volt a szándéknyilatkozattól, és nagyon távoli felügyeleti jogot adott az USA kormányának az ICAN felett. Egyetlen egy értéke, köz, félidős értékelés kérnek az ICAN munkájáról, és amikor ez a projektegyezmény létrejött, az USA kormánya Eh, egy elkötelezettségi eh, szervezést, eh, megállapodást írt az ICANN-nel, amely nem tartalmaz további rendelkezéseket, felügyeleti rendelkezéseket az USA kormánya részéről, azonban egy több érdekeltségű periódikus felügyel, felülvizsgálatotról rendelkezik, Ebből a legfontosabb az elszámoltathatóság és átláthatóság, valamint a politika, a harmadik az internet biztonsága, a negyedik pont pedig a versenyképesség és a fogyasztók választási joga. Az ICANN szervezetként elfogadta a saját elszámoltathatóság és átláthatósági keretét, melynek elev, elvei, elveit 2008-ban írták alá, és háromféle elszámoltathatóságot ír elő. Az első a közféra elszámoltathatósága eh, egy bizalmi kérdésben, a második eh, a vállalati elszámoltathatóság, elszámoltathatóság és a harmadik a közösségi részvet, részvétel feladata. Ez a keretegyezmény, vagy keretelvek most megval, megvalósítás alatt vannak, és nagyon élénk vita folyik a különböző érdeketek rész, részvételével az eredményekről. A, az elkötelezettségi egyezmény tájékoztatása szerint létrejött egy csoport, amely holnap ül össze, és amely felülvizsgálja majd az ICANN átláthatóságát és elszámoltathatóságát. Nézzük meg a kormány tanácsadó szerepét. Ez a szervezet 100 tagot számlál, és kb. 12 megfigyelőt, ideértve olyan országokat, mint az Egyesült Államok, az Európai Közösség minden államát, Kanadát, Orosz, Oroszországot, Kína, Brazília, Egyiptom, Dél-Afrika, Kenya, és még sokan mások vesznek részt benne. Az ICAN elnézést ennek a tanácsadó bizottságnak az a szerepe, hogy tanácsadót adjon köz, szakpolitikai kérdésekben, közpolitikai kérdésekben olyan témákban, amelyet az ICAN megvitat. A kormányzati tanácsadó szakbizottságnak külön, külön jogi helyzete van, amely eltér más tanácsadó szervezetek jogi helyzetétől, és hogyha az ő tanácsát visszautasítják, akkor az ICANN-nek erre magyarázatot kell adnia. Mióta ezt a szakbizottságot létrehozták, amely egy, egybeesett az ICAN létre megalapításával, számos formális tanácsot fogadtak el alapelvek formájában, például a delegációs és országos adminisztrációs elveket, a doménnevekkel kapcsolatos elveket, felső szintű doménnevekkel kapcsolatos elveket, valamint ideiglenes elveket a nemzetközi doménnevekről, országkódokról. 2007 óta a GEC részt, részt, vett, részt vett a szakpolitikai fejlesztésekben, és szakpolitikai, közpolitikai irányelveket, útmutatást ad az icann nak Az ICANN alulról építi a szakpolitikáit. 2007-ben Gelko úgy döntött, hogy jelentős változtatásokra van szükség a munkájukban, és ahelyett, hogy a szakpolitika kialakításának végén adják meg az input, azt kérték, hogy, inputot, azt kérték, hogy az egész szakpolitikai folyam, folyamat ö, során ö, adják meg ezeket az információkat. Mindez vonatkozik a nemzetközi doménnevekre, országkódokra, fast eljárásokra, Melyek a fő kihívásai ennek a kormányzati tanácsadóbizottságnak? Először is elégtelen forrásokat eh, helyeztek ki számára a nemzeti kormányok, és eh, nincs elegendő titkársági támogatás az egyes eh, bizottságokban, így nem tartható fenn a modell a GÁK titkárságában hosszú távon. A GEC saját eljárásait vizsgálja. Most együttműködünk az ICANN igazgatóságával, hogy meghatározzuk a GAC e szerepét az ICANN-en belül, és fokozhassuk ennek feladatvállalását. A munkacsoport munkája vég, fogja, ezt a munkát júniusban fogja lezárni, és és az ICAN értekezete során nyújtja majd be az eredményét eh, Brüsszelben július végén. Elnök úr, végül szeretnék röviden szólni az IANA szerződés jövőjéről azok számára, akik nem ismerik az, eh, az IANA Internet Assigned Number Authority-t jelent, más szóval egy olyan funkció, egy karbantartási funkció, mely az internet címadatbázisát tartja karban, és ez a funkciót három oldalú megállapodást tartja életben a az amerikai VeriSign segítségével. Két szerződésről van szó, az NTIA és az ICANN szerződéséről, és a másik pedig az NTIA és a VeriSign vállalat közötti szerződésről. Az első egy költség kapcsolatos szerződés. Ez a szerződés paramétereket tartalmaz az ICANN teljesítményéről, az IANA funkcióit illetően. Az IANA funkciója nagyon kritikus jelentőség az ICANN-nek. A teljesítés minősége ennek, ennek a funkciónak a minősége az ICANN feladata, és az ICANN alkalmazatai próbálják teljesítményüket javítani ebben a kérdésben. Van egy statisztikai adatbázis, amely elérhető a websájtjukon minden a kívánság jelenlegi állásáról. Az IANA támogató funkcióit eh, nemrégiben szervezték meg, és eh, Kaliforniába költöztették. ICANN most eh, a, az elektronikus IANA funkciókat próbálja megvalósítani, amely lehetővé teszi majd, hogy némi fejlesztések jöjjenek létre, és kevesebb emberi erőforrást kelljen ebben felhasználni. El kell itt mondanom, hogy az ICANN csak fél, ezért az ICANN a szerződésnek jövőjét nem az ICANN-el kell megvitatni, hanem elsősorban az Egyesült Államok kormányával, hiszen ő a birtokos ennek a funkciónak. Elnök úr, a 25-ös pont ebben a szerződésben azt írja elő, hogy az Európai Parlament támogatja a bizottság álláspontját arról, hogy az ICANN-t nek tartalmaznia kell e, multilaterális elszámoltathatósági funkciókat, és hogy e, semmi egyetlen egy kormány sem gyakorolhat e, domináns szerepet. Itt el kell mondanom, hogy nagyon összetett a kérdés, és hogyha le akarjuk építeni a jelenlegi rendszert és a jelenlegi ilyen a rendsz, szerződési rendszert, akkor nagyon egyértelműen javaslatot kell tennünk, hogy a nemzetközi eh, multilaterális elszámoltathatóság mit jelent? Nem mondhatjuk ki ezt a szót anélkül, hogy meghatároznánk, és az Európai Unió tagállami, tagállamai többször is próbáltak egyetérteni arról az elképzelésről, hogy mi lesz az ilyen a szerződésének jövőre, és ez mindig kudarcot vallott. Először is tehát magunk között kell egyetértenünk, aztán javaslatot kell tenni az Egyesült Államok kormányának, meg kell vizsgálni, hogy ez megfelel az ő elképzeléseinknek is. Így lehetne tovább lépni minden körülmények között, elnök úr, a kiinduló pont, és ez az én utolsó mondatom, az az, hogy az IANA funkcióját egy olyan egységet kell létrehozni, amely nemzetközi jelenlétet és befolyást gyakorol munkája felett, és az ICANN olyan egység, amely nemzetközi szinten van jelen, és gyakorol befolyást a munkánkra. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. A következő pedig Polgar úr. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm a szakbizottság tagjait. Köszönöm, hogy meghívtak és előadásra felkértek. Én a Információs Társadalom Főigazgatóság igazgatója vagyok. Az én feladatom, az én feladatkörömbe az audiovizuális média és az internet tartozik. Ezért kértek meg, hogy szóljak a szakbizottsághoz két kérdésről a belső szervezeteket illetően, hogy hogyan működtünk mostanáig, és arról, hogy miként lehet ezt fejleszteni. Elnök úr, először is hadd mondjam el azt, hogy nem akarok nagyon sokat beszélni a múltról. Az ICANN 98-ban hozték, hozták létre, akkor az internet még egészen másképp működött, mint ma. Az internet ma már globális erőforrást jelent, a gazdaságunk, a társadalmunk már nem tud az internet nélkül működni. Ezért az előadó, Szósza Wagner, az önök előadója megtalálta a jó kifejezést, amikor az internetet a közjó egyik eszközeként definiálta. Miként működtünk az EU-ban az internet fejlődése és az ICANN eh, szerepének fejlődése során. Hadd menjek vissza csak a tavalyi évig. Tavaly, amikor a tagállamok és az érdekelt felek eh, az Európai Parlament tagjaival eh, vitatkoztak, felismertük, hogy a közös projektegyezmény határidejénk lejárt elfogadta az az egyezmény, amely összekapcsolja az Egyesült Államok kormányát az ICANN-nál, és amelyre már önök is hivatkoztuk, és észrevettük, hogy, hogy amikor ez a szer, szerződés lejár, lejár tavaly szeptember 30-án, ez nagy lehetőséget fog teremteni, hogy a mi hangjukat is hallassuk. Ezért a bizottság közleményt jutott el a parlamentnek, amely itt van önök előtt, és ez foglalkozik a következő lépésekkel az internet szabályozásának következő lépéseivel. Ha megengedik, hadd emeljek ki ebből két szót, mely tükrözi az érintettek, a képviselők és a tagállamok véleményét. Két kulcs szó van ebben a közleményben, az egyik a nemzetközi vététel, internationalization az eredeti anyagban, hiszen az internet egyre inkább nemzetközi közjó, a második szó pedig a közérdek. Az ICANN-nek egyre inkább a közjó érdekében kell dolgoznia. Ez a két üzenet áll a közlemény központjában. Sokat beszéltünk már az ICANN-ről és a funkciójáról. Ők, ö, mi a, ezért koncentrálunk az ICANN-re, hiszen ők ö, működtetik a, a DNS-t, az egész internet infrastruktúra központját, de ők már nem csak egy technikai operátorok a DNS-ben, hanem ők fogadják be az internet mechanizmusokat és a támogató szervezeteket, valamint a GEC-et is, a kormányzati tanácsadó bizottság elnöke szavaival élve. Tehát nem csak technikai vezetője ennek a fogalomnak, ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy az internetkormányzás, internet szabályozás kérdését politikai vita témájává tegyük. Ezt benyújtottuk önöknek és a tanácsnak is. A, az svéd elnökség során a svéd elnökség felismerte, hogy nagyon rövid az idő, hiszen a szerződés szeptember 30-án lejárt. Ezért a svéd elnökség a tanács elé vitte, vitte és útmutatókat is nyújtott. Nem a formális, hivatalos tárgyalási úton, hiszen az ICAN magánszervezet. Nem tudjuk beilleszteni tehát a jogi intézményi rendszerbe, mert ki fog lógni belőle, amikor nemzetközi tárgyalások mandátumát kérjük meg nemzetközi szervezetekkel, akkor e- az ICAN-be ez nem alkalmazható, hiszen ez egy magánszervezet, non-profit szervezet, amelyre a kaliforniai jog vonatkozik. A tanács megalkotta irányelveit, amelyek alapját szolgálták a washingtoni trojkának tavaly augusztus végén. A trojka szokás szerint állt az akkori elnökségből, a svéd elnökségből, a következő a mostani spanyol elnökségből és a bizottságból, amelyet a korábbi főigazgató képviselt. Nekünk az volt az üzenetünk, amely a tanács leíratából is kiviláglott, mégpedig a nemzetközi vététel és a köz, közérdek szolgálata. Ezért e, fogadták el az elkötelezettséget az, az USA kormány és az ICAN között három héttel később, és a bizottság megtapsolta, hiszen ez egy lehetséges kedvező lépés, előrelépés volt, hiszen a, az elkötelezettség egyértelműen hivatkozik arra, hogy az ICANN-nek, idézem, biztosítania kell, hogy a döntései a közjót szolgálják, és nem csak egyes érdekelt csoportok érdek, érdekeltségét. So this is the base. Idézett vége, ez volt a krédója a megbeszélésnek, és ez, de tovább is léptek ennél, nem csak egy krédót fogalmaztak el. Egy olyan rendszert hoztak létre, felügyeleti szervezetet, amelyek a, a világ minden ta, ö, ö, részéből toboroztak önkénteseket, és ők felügyelik a nemzetközi, az, az ICANN e nemzetközi vétételét. A, fe, a felülvizsgálati csoportok e, első része megkezdte a vizsgáját a legfontosabb kérdésben, az átláthatóság és az elszámoltathatóság kérdésében. Az előttem felszólaló említette ezt a listát, de ezt most nem fogom felsorolni. Nagyon örültünk az EOC munkájának, és vártuk, hogy majd valami történik, hiszen ez nagy előrelépés lehetett volna és meglepetten láttuk, hogy semmi nem történt. Aláírták december, szeptember 30-án, októberben nem történt semmi. Semminek nem, jelét sem láttuk. Ugyanez volt novemberben, bár a határidők nagyon szorosak voltak, hiszen az első felülvizsgálati csoportnak ezért végére már jelentést kellett volna produkálnia. Ezért aztán nyugtalankodni kezdtünk, a késlekedés miatt, és az üzenetünk eljutott a címzethez. A GEC a CEO-ban múlt év végén elmondta mindezt, és ezt az üzenetet el is jutattuk az IGF-ben, is, magának az ICANN-nek, valamint az amerikai kormány képviselőinek, akik ott voltak. A parlam, európai parlamenti képviselők nagyon sokat segítettek ebben. Láttuk, hogy december végére elő, elkészült az első javaslat, és ezt erőltettük tovább. Végül létrejött a felülvizsgálati csoport, 13 tagja van, négy tag a kormányzati tanácsadó csoportból, a földrajzi egyensúly is eléggé jó, hiszen ott van az Egyesült Államok, az NTIA fejes, Csekling úr, ott van aztán a GEK egyik elnök helyettese Egyiptomból, Manal Ismail asszony, van egy kínai minisztériumi főigazgató, Fabio Culo Santi, akiről mondtam, nemrég nyugalomba vonult, az Európai Bizottságtól. A képviselet tehát jó szerintünk, az összetéte, a csoport összetétele is jó, meg kell kezdeni el most, most a munkát. Be is, el is indultak. Az első megbeszélés e, ezen a héten zajlik, a legelső ülésük, ezért Kalaszanti úr nem lehet ma itt velünk, különben eljött volna. És e, reméljük, hogy ez a folyamat jól beindul. Már két konferenciára tettek ki felhívást, lesz egy második személyes találkozó június második hetében, az ICAN brüsszeli ülése előtt, ahol megítélhetjük majd, hogy milyen előrelépéseket tettek, és hogy vajon megfelelnek-e a célkitűzéseknek e, az elszámoltathatóságban és e, átláthatóságban, mindezt az év végére várjuk. Ez történt mostanáig, elnök úr. Jelentős érmény, e, jelentős eredményes szerintem, hiszen bevontuk a munkába az amerikaiakat is. Hadd idézem Larry Strickling beszédét, amely Washingtonban hangzott el április 29-én, tehát nagyon friss. Ő pedig a 3.0 internetpolitikáról beszél. Azt mondja, hogy az ICANN eh, a magánvállalkozási modellet marad. Ezzel egyetértünk. Mi szempontunkból, most az amerikai szempontot idézzük, nagyon megfelelő, hogy a kormányok részt vesznek az ICANN-ben, hiszen ők tudják biztosítani, hogy ez teljesen tükrözi a közérdeket, az ICANN munkája. Ez egy jelentős változás az Egyesült Államok kormányának hagyományos álláspontjához képest. Elnök úr, itt tartunk ma. Lehet ezt fejleszteni. Mostanáig is nagyon hatékony volt szerintem. A következő brüsszeli júniusi ICAN eh, ülés, valamint az IDF Vilniuszi szeptemberi ülése kapcsán nagyon jól együttműködtünk a parlamenttel, kiváló volt az együttműködés, ezzel egyetértenek nyilván a képviselők is. Most eh, Szusza Wagner úr jelentése nagyon jó időben készült el, pont az ICAN ülés előtt, és összefoglalja az Európai Parlament álláspontját az elszámoltathatóságról. Lehet ezt javítani, meg kell találni annak a módját, hogy miként lehet rendszeresebben bevonni az Európai Parlamentet ebbe a munkájába. És mi a bizottságban teljesen nyitottak vagyunk e, ennek e, e, érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést, ha sokáig beszéltem. Én is köszönöm, Polka úr. Ránézek az órámra, és emlékeztetni akarok arra, hogy 5-10 percet adtunk a szakértőknek tulajdonképpen szeretném azt, hogy néhány kolléga még kérdéseket tudjon feltenni. Mr. Brown a következő hozzászóló. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak engem a, a cyber security és az internet témájáról. Az európai társadalmak e, egyre inkább függenek az internetről és a kapcsolódó eszközöktől. Susa Wagner jelentése hangsúlyozza a kritikus információkat tartalmazó infrastruktúrákban az információ robusztus védelmét. Az Európai Bizottság a helyzet javítására törekedett, például a nem régebbi telekomcsomag segítségével is a szolgáltatások folyamatossá tételével öt kulcsontosságú lépésre hívom fel a figyelmet, amelyet az intézmények már megvitattak. Először is a tagországoknak egyenlő magas feltételeket kell alkalmazniuk a cyber biztonság témájában. Az Európai um, Ügynökség, az ENISA-nak továbbra is folyamatosan információ cserére kell törekednie. Másrészt Fontos az ENISA hatékonyságát javítsuk. A Lisszaboni szerződéssel az ENISZának a az internetes bűnözés ellen is fel kell lépnie. Fontos, hogy a megfelelő szabályozások is az átláthatóságot biztosítsák. A 2008-as irányelv is erre törekedett az információ cserében és a közhálózatokban nagyon fontos a kritikus, illetve nagyon fontos információ védelme. A kommunikációs hálózat üzemeltetőktől más információs társadalmak felé is közvetíteni kell az információt, és a közbeszerzések is fontos, hogy úzanatokat, a szabályokat alkalmazzák. Barnúr, a tolmácsok sajnos nem tudják önt követni, mert ön olyan gyorsan beszél. The Commission's communication on inter- bizottság kommunikéje az internet kormányzással kapcsolatban azt használ, hangsúlyozza, hogy az internet stabilitását növelni kell a nemzetközi partnerekkel. A bizottságnak konkrét terveket kell kidolgoznia a parlamenttel és a tagországokkal, hogy mi legyen ez a szab, szab, uh, szerep. A következő feladatokról van szó az ICANN támogatása, illetve a domén név rendszer stabilitásának erősítése, az OECD-ben, az ENSZ-ben való együttműködés és az Európa Tanácsban való együttműködés, annak érdekében, hogy a nemzetközi együttműködés is erőteljesebb legyen a cybersecurity témájában. Különösen ami az üzemeltető rendszereket és a browser szoftverrendszereket illeti, szintén fontos az együttműködés. Végül pedig kulcsfontosságú az, hogy a parlament továbbra is erősítse az alapvető európai értékeket, mint a szólásszabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága és a magánszféra védelme. Nagyon fontos az adatvédelem és az ezzel kapcsolatos szabályozások, illetve a javaslat a nemzetközi megállapodások kialakítása a vitarendezés érdekében. Az elmúlt héten a tanácsjavaslatot tett a domén névrendszerek kialakítására, illetve az esetleges blokkolás lehetőségére. Az internet governance szempontjából nagyon fontos, hogy azokat az elnyomó rendszereket is megakadályozzuk, amelyek nem osztoznak az európai értékekben. Köszönöm. Folytatjuk is. A következő hozzászól David Csiok, remélem jól mondtam a nevet. Önnek adok szót, azt kérem öntől is, hogy az órára figyeljen. Tisztelt európai képviselő, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök annak, hogy az internet governance témájáról folyik a vita, és fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy tíz év múlva ennek milyen jelentősége lesz. Az internet nem csak arról szól, hogy információ cserére és elkereskedelemre kerül sor, hanem radikális és teljesen új hatása van a kultúráról való tanulásban, és a magánszférának egy új típusa alakul ki. Azt gondolom, hogy egy teljesen új típusú társadalom érkezett el, amely nem pusztán az ipari korszak továbbvitele, hanem egy teljesen új korszak kezdete. Azt gondolom, hogy a társadalmaink egy tradicionális csoportorientált megközelítéshez térnek vissza, amikor mindenki mindenről tud, és folyamatosan. Egy dolog, amely nagyon fontos, hogy erről elgondolkozzunk, Fontos egy új típusú gondolkodást elindítani, egy lehetséges pozitív dolog az, hogy lehet, hogy az magára hagyott magányos gondolkodás talán megszűnik, és egy új típusú kollektív intelligencia erősödhet, amely az egyéni méh az nem tud annyit elérni, mint egy teljes mékas. A gyermekekre is gondolnunk kellene kapcsán. Történt kutatás ezen a területen. Az internetes generáció az agy struktúrát is átváltoztathatja, illetve erre hatással lehet az internet használata, hiszen Születésüktől fogva a gyermekek folyamatosan bekapcsolódnak a hálózati kommunikációba, a vizuális médiák e, szempontjából időben és térben korlátlan módon. A pszichológusok e, bemutatták azt, hogy 30%-kal e, alacsonyabb a teljesítmény, ha túl korán kezdődik mindez, de a 10 év alattiak esetében mindez más. De amikor az új generáció 20 éves lesz, akkor el kell gondolkodnunk arról, hogy milyen governance formát szeretnénk megvalósítani, hiszen az új generáció teljesen más lesz. Az, hogy a gyermekek tanulnak, nem úgy látják a tanulást, mint mi mindennek interaktívnak kell jönni, a tanulást játéknak tekintik, Hát fontos, hogy megvizsgáljuk ennek a szabálynak milyen hatása lesz az oktatási rendszerekre és az oktatás módjára. A, az új generáció talán az iskolát nem a tanulás helyszínének tekinti, hanem online barátaikkal való találkozás helyszínének. Mert hát, mindez már nem olyan lineáris, mint a korábbi generációk számára. Tehát mindez, amit történik, mint ahogy említettem, úgy tűnik, hogy az S-struktúra megváltozik, és a feszültség szintjét is csökkenteni, növelni lehet. A fiatalok gyorsan tudnak váltani egyik a másik információra, a tévé csatornák között is, ez azt is jelenti, hogy semmire nem koncentrálnak milyen. Tehát fontos, hogy az információt megfelelően struktúráljuk. A multi, tehát a különböző szintű információk átvitelében az új generáció nagyon jól teljesít. Tehát a nem lineáris gondolkodást kell megszoknunk. Az egyetemen különböző információ részeket tanultunk meg, és ebből magunknak kellett egy értelmes egészet alkotni nem csak a felsőoktatásban fog máshogy viselkedni az új generáció, hanem a tényleges életben. Ők gyorsan fognak tudni nem lineáris multimédiás eh, információkat, és gyorsan fognak tudni eh, különböző képeket is interpretálni, vizuális képeket interpretálni. Amikor a governance-ről akkor el kell gondolkodnunk arról, hogy ennek milyen hatása lesz a tanulásra, az oktatásra, a magánszféráról, hiszen nekik más elképzeléseik vannak a magánszféráról. De a saját értelmezési e, típusokat is ki fogják alakítani, a források különböző helyekről érkeznek, és inkább e, a hallgatók maguk irányítják ezt, mint sem a tanárok. Egy pontot szeretnék még hangsúlyozni. A 80-as években megjelent egy könyv, és a szerzője azt mondta, hogy a bemutatás korszakából, a szöveg korszakából áttérünk a showbiznisz korszakába. Ő arról írt, hogy mi a hatása a vizuális kultúrának és a kritikai gondolkodásnak. A 20. században azt gondoltuk, hogy a George Orwell eh, szenáriója egy rémálom csak. Elnézést, néhány szlájdot kihagytam. Tehát lehet, hogy Huxley szenáriója fog megvalósulni. Aki arról írt, hogy folyamatos eh, szórakoztatás eh, jelenik meg. Ő 80 es években írt erről, ami ebből fontos, az az, hogy már elértük ezt a formát, ami az internethez nagyon is kapcsolódik. Lehet, hogy ez a forma nagyon mély gondolkodást előfeltételez. Tehát, hogy ezt a vizuális kultúrát a konnektív kultúrával vegyítjük, akkor ez a magány végét jelenti, Éppen ezért a magánszféra nagyon fontos. Azt gondoljuk, hogy a szerebritások éve, a konnektivitás korszakával való összekapcsolás nagyon fontos. A fiatalok saját magukról úgy gondolkodnak, ahogy a kollektív társadalomról gondolkodnak. Megváltozott az önazonossága is a fiataloknak, ezt mi hogyan kezeljük, erről is el kell gondolkodnunk, és az internet hatása itt is megmutatkozik, és hatása van mind a fiatalokra, mind a kultúrára. A jelentésben a jelentés megemlíti a magánszférát, és a mi definíciónk lehet, hogy teljes mértékkel elavult kiderült az, hogy a tinédzserek körülbelül havonta 4000 üzenetet küldenek, és hogyha kalkulálunk, akkor soha nincsenek egyedül tovább, mint 5 percig. Tehát a társadalom megváltozott. Nemrég igen olvastam egy jelentést tegnap a repülőgépen, hogy a 10-18 évek közöttiek naponta 10,7 órát töltenek a médiák, köz, médiák közelében előtt, Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos. A magánszféra lehet, hogy egy olyan téma, amelyet nem tudunk megérteni, ha jelenlegi definícióval dolgozunk, azon kell gondolkozunk, hogy tíz év múlva mit fog ez jelenteni, amikor ezek a mai tíz évesek, húsz évesek lesznek. Mindenek hatása lesz arra is, ahogy mi a saját elménkről gondolkodunk. A tudományos területen a kognitív tudományok megváltoztak az agymodellek alapján. A neurotudományok azt mondják, hogy rugalmas agyunk van, áteresztő, és a pszichológusok azt mondják, hogy bennünket az szervez, ahogy kötődünk. Tehát az agyunkban ezek a szociális aspektusok is lenyomatot képeznek, és ennek hatása van a társadalomra. Ezzel szeretném zárni mondandómat. Európa nagyon előre jár az internet governance-ről való gondolkodásban, de mindez, amit látunk most, és ahogy most látjuk a dolgokat, radikálisan meg fog változni tíz év múlva. Az internet nem csak az információ cseréről fog szólni, a kereskedelem cseréről, hanem a tapasztalat cseréről is. Tehát a teljes tapasztalataink az internethez fognak kötődni. Köszönöm. So, ganz herzlichen Dank, das war... Köszönöm szépen. Rengeteg információt kaptunk, plusz információt, ami talán segít nekünk Nyilván van még lehetőség kérdésekre, kommentárokra, és uh, Trautmann asszony az első hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék Szoza Wagner kollégának gratulálni a jelentéshez. Rengeteg munkát végzett, és nagyon ügyesen integrálta az árnyék előadók véleményét is. Szeretném megköszönni a szakértők előadását is. Különösen a a felülvizsgálati csoportok munkájának magyarázatát, amely nagyon konkrét magyarázat volt, újokat hall, hallottunk, nagyon fontos szerepet fognak ezek kapni szerintem. Hiszen ennek az ellenőrzésnek a minőségje fogja igazolni az ICANN legitimitását. E, ez pedig kapcsolódik az átláthatósághoz. Ennek tehát nagyon örülök. Látjuk, hogy a multipartnerség és a nagyobb nemzetközi képviseletet sikerült elérni. Az európai elképzelés és az amerikai elképzelés közelített egymáshoz. Sikerül átívelni a szakadékot a átláthatóság és multipartnerség kérdésében. A kongresszus felidézte, hogy a kereskedelmi minisztérium tartja a kapcsolatot az icann nel Nem tudom, hogy ez sokáig itt, így marad-e, ezt majd megvizsgáljuk, de, de mi a cél, amelyet mi nekünk júniusban meg kell védenünk? Mit tehetünk a brüsszeli ICAN értekezetben? Mi a következő szakasz? Lehet, hogy Kárlin úr erre tudna válaszolni, vagy a bizottság képviselője is. Van egy második kérdésem is az európai és a brit parlamenti képviselőknek, e, nemzeti parlamenti képviselőknek egyre fontos szerepük van. Elmondjuk a véleményünket szövegekről, így tesz a tanács is, az Európai Tanács. Ezek hivatkozási pontok, ezek nem olyan kérdések, amelyekről a kormányok maguk döntenek. Ezért tehát azt gondolom, hogy az európai parlamenti képviselők szerepe kifejezetten fontos. A szakértőink talán el tudnak mondani erről a véleményüket, más néhányan már megtették. Önök hogy látják a jövőt az internet szabályozásában? A következő néhány hétben meg kell fogalmaznunk álláspontunkat Vilnius előtt, ezért Szeretném, ha elmondanák, hogy önök hogy látják a jövőt. Az, els, az ICAN, az IGF létének első öt éve figyelmében. Well. Mr. Roy úr, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, jó ez az időpont, hogy arra, hogy bevonjuk intenzívben a parlamentet. A Trautmann jelentésről már régebben beszéltünk abban az esetben is a kormányzás, az igazgatás szerepelt a központban, és amit most kaptunk, az szintén ilyen irányba mutat, nem a termékekről beszélünk, sokkal inkább az igazgatás kérdéseiről, és a kérdése az, hogy mit kezdünk itt. Ez egy tanulási folyamat számunkra is, és látni kell, hogy vannak európai alapértékek, amelyeket továbbra is képviselnünk kell, és hogyan tudjuk ezeket továbbra képviselni, úgy, hogy az igazgatásban is érvényesüljön ez. Láttam, láttam Shanghai, jártam Sánkhájban, és láttam, hogy Kína éppen hogyan érvel, hogyan dolgozik ezen a területen. Ők egészen másképp látják ezt. Tehát, hogyha az ICANN most egy kicsit ösztönözni tudjuk, elő tudjuk segíteni, az egy üdvözlendő dolog. És fontos még az is, hogy biztosítsuk, hogy ne kerüljenek az adatok, az egész rendszer ne kerüljen rossz kezekbe. Azt hiszem a kopenhágai folyamat sokat mondott nekünk a klímaváltozás kezelése. Sokan láttuk, hogy mi történt, nagy csatazaj volt, és sok hűhos emiért így írhatjuk ezt le. Tehát én úgy látom, hogy A munkánk itt rendkívül fontos. Az ibf ez a fórum is fontos. Van egy kérdésem. Az internetes igazgatás, közigazgatás nagyon fontos, az IGF, a fórum is nagyon fontos, de azt gondolom, hogy a fejlődő országokkal is törődnünk kell. Nézzük meg Afrikát például. Be kell őket jobban vonni. Hogyan tudjuk az afrikai országokat jobban bevonni ebbe a kérdésbe? E, egyébként e, azt szokták mondani, hogy hogy nincs pénzük rá. Tunisban megállapodtunk velük egyébként, hogy mi jelentős támogatást nyújtunk itt nekik, és a bizottsághoz fordulok azzal a kérdéssel, hogy lesz a bizottság, az Európai Bizottság részéről valamilyen ajánlat arra, hogy bevonjuk azokat is, akik itt szkeptikusak adott esetben? Például az IGF kapcsán szkeptikusak? Tehát mire számíthatunk még itt az Európai Bizottság részéről? Ez volt a kérdésem. Néhány percünk maradt. Akkor most azt kérdezem a szakértőktől, hogy ki az, aki önök közül még reagálni kíván nem kell feltétlenül reagálniuk. Szeretném megjegyezni, hogy néhány kérdés elhangzott. Kívánnak -e reagálni a kérdésekre, vagy van-e valaki, aki tud a szakértők közül válaszolni? Ha ilyen van, akkor jelentkezzenek. Az Európai Bizottság kapott persze nagyon konkrét kérdést. Válaszol rá? Egy percben, kérem. Hogyha megtehetem, elnök úr. Azt gondolom, három csoportba oszthatók a kérdések. Az egyik, hogy hova tartunk, mi a jövő. A közeli jövőről beszélünk, és egy kicsit távolabbi jövőről. Azt gondolom, hogy amit meg kell oldani, az Ayana szerződés, amit Karklin nagykövet úr említett, azt gondolom, hogy ez egy bilaterális szerződés, amit az ICANN az Egyesült Államok kormányával kötött, és a legfontosabb technikai funkciókat képviseli ez, az internetes nevek, címek kerülnek ide, és történelmi okoknál fogva ezek a funkciók az Egyesült Államokban vannak, és az Egyesült Államok kormánya az, amelyek ezeket gyakorolja, ezeket a jogokat. Ez a jelenlegi helyzet, nem igazán akar senki nagyon kiabálni ez ellen, de idővel nyilvánvalóan meg kell keresnünk emiatt az amerikaiakat. És szeretném megjegyezni, hogy a Koreper iránymutatások a spanyol elnökség alatt, amiket most nemrég fogadtak el, nos, diplomatikus nyelven, de rámutatnak erre hogy lejár valamikor a funkciókat szabályozó szerződés. És persze a tagállamok körében is van tárgyalás, és az Egyesült Államokkal való interakció kell, hogy segítsem abban, hogy szép lassan egy ilyen megközelítéssel, de azért tovább lépjünk itt, hogy változtass, megváltoztassuk ezt a helyzetet. Tehát mi így látjuk, hogy ez nem lehet egy egyoldalú dolog, nem lehet egyoldalan kezelni. Tehát ez a csomag egy része lesz persze. Senki sem akar túlságosan feltűnni, most az nem akarjuk, hogy ez a csónak elsüllyedjen, nem rázzuk, ezért nem ugrálunk benne. Ami pedig a következő eseményeket illeti, az ICAM Brussels természetesen nagykövet úr a legjobb címzetje annak, hogy a napi rendről beszéljen, erről, ezen eseményrendezvény napi rendjéről. Az IGF pedig az IGF, ez egy nagyon fontos fórum önmagában, hogy a számos érintett van benne, számos szereplője van, és stratégiai szerep jött neki az internetes kormányzásban, igazgatásban, a mi modellünkben, a szólásszabadság képviseletében. Tehát mindenki elment az IGF-hez, és kifejezheti a véleményemét. Tehát, és jó lenne, a világ összes kormány ezt használna, élne ezzel a lehetőséggel. És az első öt éves ciklus véget ér Vilniusszal, és az ENSZ-nek döntést kell hoznia arról, hogy folytatódik az IGF 5 évre. A mi európai pozíciónk azt, hogy van mit javítani ezen természetesen, hogy kinyújtsuk a kezünket a fejlődő országok felé, és némi pénzt adjunk nekik természetesen. Némi pénzt én is tudok biztosítani. Mindenek előtt a fejlődő országok civil társadalmának tudunk biztosítani segítséget, de fontos az, hogy az IGF maradjon olyan, amilyen volt, sok érintett bevonásával működjön önkormányzati testületként vagy szervezetként. Van egy bürokrácia New Yorkban, az ENSZ-nél, hogyha ezt megszüntetnénk, ezt a szabadságot, akkor a tényleges jellegét veszíteni el. Tehát ez nagyon fontos kulcs szerep jut neki a mi modellünkben, ahogyan mi ezt az e-governance-t elképzeljük. És meg kell nézni Genfben, New Yorkban, hogy mit tudunk elérni a CSTD-n az ENSZ megfelelő testületében, azt hiszem jövő héten üléseznek, nem két hét múlva vagyis azt jelenti, hogy kritikus szakaszban járunk, hogy az IGF jövőjét megvédjük. De mi ott vagyunk, a barikádokra vonulunk, és fenn akarjuk, fenn akarjuk tartani. Köszönöm. Karglis nagykövet úr. Köszönöm szépen. Nem válaszolni kívánok az IGF kérdésre, amit az imént hallottuk. Egy megjegyzésem van csupán. Ez a Trautmann asszony megállapításaira szeretnék reagálni. Az elmúlt tíz évben hihetetlen fejlődés alakult ki az ICANN területén, de ezzel egyidejűleg az Aikenen belül is óriási fejlődés van, hogy milyen teljesítményre képes. És nem akarom túl hangsúlyozni a felülvizsgálatok szerepét. Persze ezek fontosak, ezek un, az ICANN nemzetközi fejlesztésében játszik. Ez fontos szerepet. Ami a legfontosabb az, az, hogy az ICANN milyen teljesítményt képes nyújtani, ezen kötelezettségvállalása mellett. Ez egy kritikus pont. Biztosítani kell azt, hogy az ICAN olyan teljesítményt nyújt, amely ezzel a megállapodással összhangban van és a felülvizsgálat az természetesen csak verifikálja ezeket a dolgokat, de bátorítani kell az ICANN-t arra, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa, amire képes, és ezt szerettem volna még elmondani. Köszönöm szépen. Susa Wagner kollégának adok még szét. Köszönöm, elnök úr. Fantasztikus ülés volt ez a mai. A meghívottak nagyon sok tájékoztatást nyújtottak. Nagyon szórakoztató is volt. Ennél többet nem is kívánhatnánk. Számos problémát említettek, nem szeretném újra megnyitni ezeket a kérdéseket, erre idők sincsen. De az asszisztensem és én feljegyeztük ezeket a problémákat, és ezt majd beillesztjük az én jelentésemben is. Szeretném aláhúzni a jelentőségét annak, amit Trautmann asszony mondott, és annak is, amit Van Nistelrooy úr mondott, hiszen ők arról beszélnek, amelyel az Európai Parlament és a Bizottság legtöbbet foglalkozik. E, a két képviselő nagyon fontos dolgokat mondott. Európa nem mindig egységes, nagyon sok a zavar, ezzel kell foglalkoznunk itt az intézményekben amikor az internet szabályozásáról van szó, arra, kiváló jelentős, lehetőségünk van arra, hogy egységesen lépjünk fel. Túl kell lépni a nemzeti érdekeken, azt kell elérni, hogy túllépjünk az intézmények közötti fel, felültséget is. Azt kell elérnünk, hogy egységes európai hangon szóljunk a nemzetközi szintéren. Az internet megteremti számunkra ezt a kiváló lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga, az előkészítést és a dokumentációt május 6-a 12 óráig lehet benyújtani a módosításokat, hogy itt tovább dolgozzunk ezen a területen. Köszönöm az előkészítést, köszönöm a tanácskozást, köszönöm a vendégeknek, hogy tájékoztatást adtak nekünk. Ezzel most félbeszakítom az ülést, és 15 órakor találkozunk.